Ora passiamo alle dichiarazioni di voto. Most pedig következik a szavazatok magyarázata. Do la parola all'onorevole Aldi Patricello-nak adom meg a szót, egy perc. Presidente, L'onorevole Patriciello. Sí, Patriciello úr. Igen, köszönöm elnök úr. Elnök, azt kérem a kollégáktól, hogy, hogy aki el akar menni, a, el akarja hagyni a plenáris termet, akkor azt tegye meg csöndben, és hagyjuk Patriciello urat, hogy megnyilvánuljon. Várjunk egy kicsit. Kicsit várunk, jó? Presidente, credo che sia... Posso? Prego, prego. Caro Presidente, cari colleghi! Tisztelt elnök úr! Kedves kollégák! Gratulálok a jelentéstevőnek, kitűnő munkát végzett, illetve hát mindenkinek köszönetet mondok, akik részt vett ebben a munkában. Azt gondolom, hogy a kiváló munka ez, hiszen mindenkinek jó lehetőség az, hogy mikrohiteleket vehet föl, ez fontos a vállalkozóknak, a magánszemélyeknek. Nagyon sok munkahelyet vesztettek el az elmúlt években, nagyon komoly banki nehézségekről tudunk, és azt gondolom, hogy ezen eszköz segítségével a vállalkozásoknak mindenképpen könnyebb lesz a helyzetek, könnyebben hozzájutnak a szükséges finanszírozáshoz. Ezzel azt gondolom, hogy új munkahelyeket is teremthetünk, és mindenképpen új képzési lehetőségek nyílnak majd, ezáltal a fiatalok sokkal jobban, sokkal több segítséget kapnak a különböző befektetési és egyéb terveikben. Mindent meg kell tennie hát azért is, hogy a kis és középvállalkozások új lendületet kapjanak, és hozzájárulhassanak Európa gazdasági növekedéséhez. Elnök, köszönöm szépen! Stojanov úr következik, Dimitár. Stojanov Dimitár, egy perc. Председателю, аз гласувах за доклада за финансовите мерки. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg, mellette szavaztam ennek a jelentésnek, hiszen úgy gondolom, hogy ez kiváló jelentés, és nagyon jókor került az asztalunkra, és nagyon hatásos lesz, hatékony lesz. Nálunk is, az én hazámban is. Jelen pillanatban nagyon-nagyon kedvezőtlen üzleti eh, klíma uralkodik nálunk, a KKV-k eh, területén pláne, főleg nem kapnak megfelelő bankhiteleket, és ez nem felel meg a szükségleteiknek. A bankok mindenféle kifogást keresnek arra, hogy ne kelljen hitelt nyújtaniuk. És amikor pedig hitelt nyújtanak mégis a KKV-knek, akkor a KKV-k olyan bank garanciákat kell, hogy prezentáljanak, amelyek a hitel 100-150%-ára vonatkoznak. Azt gondolom, hogy a parlamenti jelent, a parlamentnek ez a jelentése rendkívül fontos. Azt remélem, hogy a globális gazdaság és a bolgár gazdaságot segíti ez a jelentés. Köszönöm szépen, Stojanov úr. Most uh, Doc képviselőnek adom meg a szót. Thank you, uh, Mr. President. Uh, I want Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném tisztázni, világossá teszni, azt, tenni azt, hogy úgy gondolom, hogy nagyon fontos a KKV-k támogatása, ezt mindenképpen fontosnak tartom, de nemzeti szinten kell e, támogatni a KKV-ket. Nagy e, e, fel, fenntartásaim vannak ezzel a jelentéssel, jogszabályjal kapcsolatban, és én arra bátorítom a nemzeti kormányokat, hogy ők tegyenek meg minden tőlük telhetőt a KKV-k megsegítése érdekében. Ezek adják az európai gazdaság modell, motorját, és az Európai Unió segítheti az alapok felszabadítását nemzeti szinten. Kamal. Köszönöm szépen, most Kamal úr következik. Very much, Mr. President, for giving me this Köszönöm szépen, elnök úr, e, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megmagyarázhatom a szavazatomat. Mi támogattuk ezt a javaslatot. Nagyon fontosnak tartom, hogy támogassuk a vállalkozókat Európa szerte, minden tagállamban. Segítsünk nekik e, a munkahelyek teremtésében és a szegénység leküzdésében. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a meglévő költségvetésből vesszük el a pénzt, és nem új pénzeket használunk fel, és nem a privát, nem a magánszférától vonjuk el a e, pénzt. Azonban hadd mondjuk el, el, hogy, hadd mondjam el, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk az állami finanszírozással és az adófizetők pénzével. A, mi, az én vállalkozási, az én választási eh, kerületemben eh, van egy olyan program, amely segíti a nagyon a, a, a szegénységben élőket, eh, illetve nehéz körülmények között élőket, azonban nagyon fontosnak tartom, hogy hozzá is férhessenek az emberek ehhez a mikrofinanszírozáshoz, és minél több ilyen lehetőséget biztosítsuk, hogy ne csak a meglévőkhöz forduljanak. Köszönöm szépen, Alfredo Pallone. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy gond van a mikrohitelekkel. De el kell, besz- el kell gondolkodnunk azon is, hogy hogyan lehet a finanszírozási lehetőségeket megnövelni. Minden, nem elkerülendő az, hogy a ö, többi pénzügyi piaci szereplőre hárítsuk rá ezeket a, ezeket a költségeket, ezeket a, cél, ezeket a terheket, és nagyon komoly kulturális gond is föllép számos országban. Vannak olyan országok, akik, amelyek jobban rászorultak erre, de nem megfelelő a kulturális nem felkészültek kulturálisan arra, hogy ezeket az összegeket lehívják. Talán az érdekelt kormányoknak kéne közbeavatkozni. Úgy látom, hogy két sebességű Európa, egyik csoportban ott van Franciaország, Németország, a másik csoportban pedig kult, más, a többi országon pedig kulturális problémákkal küzdenek. Véleményem szerint nem csak arról van szó, hogy a finanszírozást elő kell teremteni lárpullár, hanem azon is el kell gondolkozni, hogy a, kevés, hogy a hátrányos helyzeti, helyzetű szociális szereplőknek mi lesz a konkrét szerepe. Köszönöm szépen! Eddig tartottak a szavazatmagyarázatok, most berekeztem az ülést, 15 órakor folytatjuk.